Welcome to this. Üdvözlöm a képviselőket, hosszú ülésünk lesz. Lehet, hogy szünetet is kell tartanunk. Néhány óra után. Először is a napi rendet szeretnénk elfogadni, elfogadjuk. Változtatások, módosítások nélkül, köszönöm szépen. Kettes pont, tolmácsolás, minden nyelv, máltai, horvát, és gél kivételével hallható és beszélhető. A szavazás alatt a Mission Locale pour l'Encloal de Jeunes de Bondi delegációja van itt, Lierik úr vendégei. De ez délután lesz, tehát nem lesznek itt a szavazás alatt. Uh, uh, can we prove the minutes of the 7th of May? Akkor május 7 és 27-i napirendet szeretnénk elfogadni, elfogadjuk, és akkor elkezdjük a szavazást. Nagyon hosszú szavazás lesz, és ha szükséges, tarthatunk szünetet, de most kezdjük el és nézzük meg, hogy meddig jutunk. Az első az EGT Svájc akadályok a belső piac teljes körű megvalósítása előtt. Az a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. B kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellett, ellene, -e? elfogadtuk. D kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az F kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 21-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, így kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor most a véleménye tervezetről szavazunk módosított formában, megnyitom a szavazást, Most zárom a szavazást. Elfogadtuk 41 szavazat többséggel. Okay, now we will vote on the, uh... Akkor a következő témáról szavazunk. Ez uh, a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, és az alkom egy 163-as módosítóra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellett ellene tartózkodás tartózkodás elutasítva. Az AP mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 169-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, K kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 179-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, Regi 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 181-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 185-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 186-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 167-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 23-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. N kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 195-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 195-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 26 szavazattal. Következő. 196-os mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 198-as mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, ellenőrizzük a 198-ast. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást elfogadtuk egy szavazat erejével. Az ó kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 26-os részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. P kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. PB kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. AI kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 223-as módosító. És a 224-es módosító. 223-as és 224-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. PA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 232-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 232-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Egy szavazattal elutasítva. 233-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. QEA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 238-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 237-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 239 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 240-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 246-os szóbeli módosítóval Sean Simon részéről. Tehát nagyobb legyen a koherencia az európai politikák tekintetében, amelyek a munkanélküliséggel foglalkoznak. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 31-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A Regi 31-est ellenőrizzük. Megnyitom. Elutasítva. 247-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 248 szóbeli módosítóval, itt az avoid szót overcome-mal helyettesítve mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 249-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 250-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, igen, és ott van a hatos. Visszavonásra került, A hatost visszavonták, és szóbeli módosítás, bekerú szóbeli módosítása jött a helyére. Felolvasom. Rendben van, Becker úr? A 12a preambulum bekezdés a munkaerő piaci politika tagállami kompetencia, amelyet az Európai Unió támogat, az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében. És támogatnunk kell a mobilitást intézkedésekkel, amelyek az Európai Uniós szerződésekkel összhangban állnak, a legfontosabb az egyenlő bánásmód elve. Egyetért, Becker úr? Igen, nagyszerű. Igen, egyetértek ezzel a gyönyörű felolvasással. Köszönöm szépen. Tehát akkor most szavazunk a szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 32-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 252-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük a 254-est, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadtuk három szavazattal. 255-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 255-öst. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-22 ellenében. 256-os mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 257-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. QB kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 260-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 261-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 263-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 264-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 35-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 265-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 266-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 268-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, regi ellenőrizzük a 268-ast. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. Regi 36-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, S kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 273-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor 275-ös uh, mellett ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 275-öst, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadtuk. 41 szavazattal. A T kompromisszum mellett ellene 288-as mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 289 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 290 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 290-est, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elutasítottuk. 291-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 292 mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. U kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a 15-ös oldalra lapozunk. A 329-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Regi 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, V kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a V a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a Y kompromisszum mellett ez a 17. oldalon van. Van vele valami baj? Igen, az Y kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A A kompromisszum mellett A mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 353-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. W kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadott. We go to page Akkor áttérünk a 19-es oldalra, a 370-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, X kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Eh, a 20. oldalon vagyunk most, a 380-as módosítónál mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 382-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 16-os módosító, 384-es, 385-ös, 386-os, 387-es, 388-as és a 389-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 390-es és a 392-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 393-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 394-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor áttérünk a 395-ösre mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 398-as együtt a Z kompromisszummal, tehát a 398-as a Z kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Áttérünk a 22-es oldalra az AA kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Áttérünk egy szóbeli módosítóra, a 9-es cikkre, az oldal, a 22-es oldal alján mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 414-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 415-ös mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. A 415-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. And the vote is now. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-en szavaztak mellette, 22-en ellene. 20-as, 416-os, 417-es és 418-as együtt, mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Ellenőrizzük ezt a négy módosítót, tehát együtt szavazunk ezekről, lezártam a szavazást, elfogadtuk, 33 szavazat volt mellett. Amendment 422. 422-es mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 423 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 424 mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 425 nem, 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 427 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 426-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 428-asról nem kell szavazni, 429 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es és 430-as egyben mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 22-est és a 430-ast. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 támogató szavazattal. 431-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 23-as és 432-es együtt, illetve még a 433-asról is szavazunk egyszerre, mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A AB kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 442-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó, 442-esről szavazunk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 32-en, 31-en szavaztak mellette. 443-as következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Regi 56-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 447 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. A C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 450-es, 51-es, 451 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26. oldal következik, 460-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 461 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. AE kompromisszum, AE kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 27-es oldalon járunk. 479-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 479-est. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Két szavazatom múlt. 480-as mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük a 480-ast. Most lezártam a szavazást. Elfogadtuk ezt is. Itt 13 szavazaton múlt. AF kompromisszum. Nem, helyesbít az elnök. De AF kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 485 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk ellenőrizzük a 485-öst. Most lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Regi 58-as következik. 28. oldalon, mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 487-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 489 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jön egy szóbeli módosítás a 15-ös cikkben, negyedik bekezdés. Ez a, szó, ez a jelentéstevő módosítója. az EURES tagokra vonatkozik, és az EURES partnerekre. Nekik is alkalmazniuk kell azokat az elveket, amik az egyes és a hármas bekezdésben vannak lefektetve mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 490-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 492 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Regi 59-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 497-es módosító mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. A Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk lapozunk, 30. oldal. AH kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 519-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 520 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 522 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 523 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 525 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük az 525-öst. And the vote is now closed. And it's carried. Elfogadtuk. 527 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 528 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Regi 60-as következik, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 529-es 530-as, 531-es, 532-es és 533-as egybe. Egyben szavazunk ezekről. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 536-os, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 539-es, nem, 38, helyesbít az elnök, 538, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 539-es és 540-es ezekről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 542 mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 544 mellette ellenem, tartózkodok, elutasítom. Ellenőrizzük az 544-est. Megnyitom a szavazást. Tehát az 544-ről szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 545 mellette ellene, ellene tartózkodók. E, elutasítottuk. 547 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 548 nem, erről nem kell szavazni. 549 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 550 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 551 mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 30-as és reggi 62-es egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 557-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Lapozunk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 562-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 563-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 564 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük az 564-est. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. It's carried by 29 votes. Uh, amendment 500. Következik az 565 mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizik ezt is, az 565-öst. Mellette. Ja. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Compromise AK, those in favor. Alkál kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 567 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 568 mellette, ellene ezt ellenőriznünk kell, 568. And the vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 569-es jön mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 573 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 574 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük az 574-est. And the vote is closed, and it's carried. Elfogadtuk. 575-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 576 mellette, ellene tartózkodok. Nem, nem. Látható, hogy megismételjük, 576-osról 576-osról szavazunk még egyszer, mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 577 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 577 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 578 mellette ellene tartózkodók elutasító. 579 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 580 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 581 mellette ellene It's meant to be a plus in the voting. Hiba van a szavazólistán, elvileg ott plusz jelnek kéne lennie. Akkor szavazunk még egyszer. 5 81-esről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 586-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 587-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 588 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. AR kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Lapozunk, sőt, igen, 36-os oldal, a M kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es, a 37-es oldalon. A 39-est a 618-assal, a 619-el, a 620-assal, 621-el és a 622-vel együtt, együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 623, 625 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 625-öst. 626 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 627 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 628 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 629 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 630 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 631 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 631-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Regi 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 632-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 634 mellette ellene tar tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük a 634-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amendment 600. 635-ös következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 636. Ellenőrizzük a 635-öst először. Megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 636, ugye ott tartunk. 636 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 636-ost is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Egy szavazaton múlt. 637 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük a 637-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez is egy szavazatom múlt. 638 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 69 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ha... Mely következik? 640-es mellette ellene tartózkodók elutasítva ellenőrizzük a 640-est. Uh, and the vote is... Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 641 mellette ellene tartózkodók elutasítva. A N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 648 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 648-ast. And the vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 649 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 70 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 650 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 650-est. Még mindig lehet szavazni. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 651-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elutasítottuk, mondja az elnök. 652 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 653 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 654 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 655 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 655, 6 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 656-ot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 657 következik, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Regi 71-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Regi 72-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 658-as mellette nem, ez fogyottá vált. Következik a 659-es és 660-as együtt, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 661, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk ellenőrizzük a 661-est. Még mindig lehet szavazni. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 662-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Régi 73-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 663-as következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 664 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 665 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 666-os. Van egy szóbori módosító a jelentéstevőtől. Az EURES tagokra és partnerekre vonatkozik. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 667-es szóbeli módosító van itt is, jelentéstevőtől, minden nemzeti koordinációs hivatalnak föl, e, e, el kell készíteni egy éves munkaprogramot, amely figyelembe veszi, stb. stb. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 74-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a Regi 75-ös, a következő oldalon mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 673-as mellette ellene tartózkodók elutasítottul. 675 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 676 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik a 43-as mellette ellene tartózkodó elutasítottuk. Következik a 677-es mellette ellene tartózkodók elutasított. 678-as következik, nem ellenőrizzük a 677-est. The vote is now closed. Akkor most zárjuk a szavazást. Elutasítva. 678-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 678-ast, zárom a szavazást, elfogadtuk. 680-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 681-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 682 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 683-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 684-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az AO kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 689, 690 és a Igen, igen, igen. Lemes úr, sajnos, de én itt a delegált aktusokra gondoltam a módosítommal, és szerettem volna visszavonni a saját módosítómat, mert máshol már lefedik. Rendben, köszönöm szépen, Lenársz úr. Akkor áttérünk a 689 és a 691-esre együtt mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 692-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 690 Rendben. 699-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, regi 76-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, aztán áttérünk a következő oldalra, az 51-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, regi 2-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 3-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, a B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett ellene elfogadtuk. 68 os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tehát valaki azt mondja, hogy ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Most zárom a szavazást, úgy gondolom, elutasítva. 69-es, 69-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a regi 6-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 70-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 72-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, D kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi, erről nem szavazunk, az e-kompromisszumra e, az e megyünk át, és a 45-ösre. Tehát az e-kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi 9-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva 82-es, a 83-assal és a 84-essel együtt azonosak, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 86-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Eh, bocsánat, elfogadtó, 91-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 92-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 11-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as módosító mellett ellene tartóztatás elfogadtuk. 94-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodás elutasítva FA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 100-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, ellenőrizzük a százast. as Zárom a szavazást. Elutasítva. 103-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 106-os két részben. Tehát mellette Első rész. Első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Ellenőrizzük. Tehát ez a 106-os első része. Hmm, most zárom a szavazást. Elfogadtuk. 106-os második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 109-est. Elutasítottuk. A 110-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 111-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 112-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 114-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a G kompromisszum mellett ellene elfogadtuk, akkor a 119-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 100 120-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 123-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 13-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 124-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 125-ös mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 126-os mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Regi 14-es mellett, nem, okafogyott. Akkor áttérünk a H kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Mm, tehát áttérünk a 49-es oldalra, és a 134-esre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 135-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 136-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es együtt a 138-assal mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 142-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 143-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi 16 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, az i kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a G kompromisszum mellett, J kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, 153-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 154-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 155-ös mellett ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 156-os a 158-asra mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 159-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 160-as 160-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 161-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 162-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 18 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most a módosított véleménytervezetről szavazunk. Okay. The vote is now closed. Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-5 ellenében. Köszönöm szépen, Becker úr. Sorry, we have to make... Elnézést, de itt a jogalkotási állásfoglalásról is szavazunk, tehát most megnyitom a szavazást. Itt a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Még mindig nyitva van a szavazás? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. 44 szavazottal. Hmm. Hmm. Okay. Uh, the result of the roll call a név szerinti szavazás eredménye a jelölésről bekerül a végső jelentésbe, amennyiben a jelenlévő képviselők egyharmada így óhajtja. Éppen ezért szeretném megkérdezni a tagokat, hogy bevigyük-e a név szerinti szavazás eredményét a jelentésbe, tehát ne csak a jegyzőkönyvbe, hanem a jelentésbe is. Igen, igen, a többség támogatja. Köszönöm szépen, és köszönöm Becker úrnak. Még van szavazni valunk. Yes. Um, I'll put the, the uh, yes. Uh, Megkérem Becker urat, hogy mandátumot óhajt a jelentéssel kapcsolatban. Igen. Tehát elfogadta a szakbizottság a jelentését. Yeah. Then we have to vote also. Akkor erről is szavazunk hogyha szeretnék megadni neki a mandátumot, tehát valaki szeretne hozzászólni? Is there someone who asked? Tehát valaki szeretne hozzászólni? Have all voted giving him the mandate? Give... Tehát akkor Becker úrnak megadjuk a mandátumot. It 28 votes. 28 szavazatra van szükségünk. Mindenki szavazott? Rendben? Akkor zárom a szavazást. You got 42. 42-t kapott. Akkor ezzel végeztünk? áttérünk a következő témánkra. A versenyképes uniós munkaerőpiac megteremtése a 21. századra, a készségek és képesítések kereslethez és munkalehetőségekhez igazítása a válságból való kilábalás eszközeként. Felkészült mindenki? Nagyon hosszú. Akkor a B kompromisszummal kezdjük mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk? 33-as okafogyott. A 33-as módosító. Ezt a B kompromisszummal együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük ezt, és akkor most megnyitom a szavazást. Még mindig nyitott a szavazás. És most zárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. Akkor 34-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 35-öst. Még mindig nyitott. Most zárjuk a szavazást. Elutasítva. 36-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. es a kompromisszum B-hez tartozik, a második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a C kompromisszumot. Most megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. We go to page five, amendment. Ötödik oldalon az 52-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 54-es az 55-ösről együtt mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. kilencest ellenőrizzük. Nyitva van a szavazás. Most zárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazattal. 71-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük a 71-est. Nyitva van a szavazás. Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. 28 szavazattal. Nem mindenki vesz részt. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 62-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 65-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 66-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 68 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A G kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadt, Van egy kiegészítő az F kompromisszumhoz. Calls on the member states with care responsibilities. Emellett ki van. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük. And the vote is still open. Megnyitom, illetve még mindig nyitva van a szavazás. Még lehet szavazni. Lezárjuk. Elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 84 mellette ellene tartózkodók. Hát, ezt elutasítottuk. G mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. El kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 90-es, 91-es, 92-es, 93-as együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 95 Nem, ez fagyott vált. 97 mellette ellene tartózkodók tartózkodók elutasítva. 98. Itt van egy szobori módosítás is Aldétől. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 99. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 100-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kult 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodók elutasító. 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva. I kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 111-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, a 111-est. Megnyitom a szavazást. It's still open, but now, okay. Uh, it's carried by... Elfogadtuk. 30-an szavaztak mellette, 22-en ellene. 112-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 113 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 113-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Kalt 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kalt 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, J kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 127 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 128 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 128, 129 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kalt 8-as, ez a 19-es oldalon van, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kalt 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 155-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Enne kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 166 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kalt 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 171 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 173 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 182 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 183, ugye? 183. Yes, we, we did 82, 82 last adopted, and now we vote on yeah. 83. Yeah, and what? Yeah, we vote on it. Yes, we'll vote on amendment 100. Szavazzunk az 183-asról mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 190 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 191 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük a 191-est. The vote is still open. Még mindig lehet szavazni, de már nem. Elfogadtuk. Jön a 192-es részenkénti szavazás. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a második részt. 192-es módosítónál járunk. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Há, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 193-as mellette nem, ez fogyottá vált. Kalt 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 194 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 195 mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. Kelt 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 201-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 202 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 203 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kált 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 204 mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kultúra 1 mellette nem. Ez fogyott vált. Kultúra 12-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 11-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 15. Itt van egy szóbeli módosító. Az alde kérte, a revision szót review szóval váltaná fel, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kultúra 16, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. V kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Dupla V kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 228-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 228-ast. The vote is closed and it's carried. Zártuk a szavazást, elfogadtuk. 229 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt is ellenőrizzük? Jó, 229-esről szavazunk. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. Egy szavazatomul elutasítottuk. 2.30 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasító. 232 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 233 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 234 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 236 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 237 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 238 mellette ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 239 mellette ellene tartózkodók elutasítva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettőnegyvenhárom, itt van egy kiegészítés, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 246-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 247 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 249 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 250 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 251 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 252 mellette ellene tartózkodók, tartózkodók elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 30 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 258-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 259 és 260-as, ezekről együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 259-260-ast, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A-a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Nem? Ez hogy lehet? Ezt ellenőrizni kell. Bonyolult volt látni, hogy kinek a keze van a magasban. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Okay. Then we have to vote. Hát akkor mindegyikről külön kell szavazni, mert elvetettük. es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk ellenőrizzük. The vote is still open on amendment 200. Még mindig lehet szavazni a 261-esről? Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A 262 okafogyott lett, 263-as is. A 264-esről viszont szavazni kell mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 265 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 266 mellette nem, ez is okafogyottá vált. A 267 is akkor a 267-ről mégis szavazni kell mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 270-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 28-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, tehát az A c ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni. Lezárom a szavazást. Igen, szavazat egyenlőség. Akkor megint mindegyikről külön kell szavazni. 271-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 272 mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. Következik a 273-as mellette ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Két... Nem. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 273-ast? Akkor ellenőrizzük. 273-as valaki ezt kérte, tehát akkor megnyitom a szavazást. 173-as. Zárom, és elfogadtuk. 274-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 275-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 276-os mellett ellene tartózkodás okafogyott 276-os 277-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 278-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 279-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 327-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 280-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AD kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AAAI kompromisszum mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 295-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 297-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, a kult 20-as, nem? 298-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 299-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 300-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 301-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 302-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 303-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 304-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 305-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 306-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, Kult 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kult 26-os mellett, ellene, elfogadtuk. 307-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az AF kompromisszum, ellenőrizzük a 307-est. Ellenőrizzük a 307-est. Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. 307-es. Az AF kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az AH kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük az AH kompromisszumot. Megnyitom. Még mindig nyitva van. Most zárom. Elfogadtuk. 28 szavazattal. 317-es módosítónál tartunk mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Kult 31-es mellett. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 318-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Uh, then we go to amendment through compromise A. Akkor az a P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 329-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 330-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 331-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AJ kompromisszum szóbeli módosít az SND részéről, Tehát a szóbeli módosítőről szavazunk, szóbeli módosítóról szavazunk, az AJ mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk a 339-ese mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 340-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 341-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 342-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AK, AK kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 347-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 348-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AL kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AM mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ...358-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk elutasítottuk, bocsánat, az a N kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. A kult 21-es, akkor áttérünk az AO kompromisszumra mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva, kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 16-ost. Zárom a szavazást. Ez elutasítva 40 szavazattal. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellene eh, bocsánat, bocsánat, oka fogyott. Igen. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. a zárószavazás a jelentés tervezetről módosított formában, és név szerint szavazunk. Mm. And the vote is now closed. Zárom a szavazást. Akkor 27 szavazattal elfogadtuk. a név szerinti szavazás eredményét belefoglaljuk a végső jelentésbe, hogyha a jelenlévők egyharmada így óhajtja. Óhajtják, hogy belefoglaljuk? Egy harmad szükséges hozzá. Integessünk, integessünk, igen? Tehát a tagok egyharmada szeretné, hogy a végső jelentésbe belefoglaljuk. Tehát mindent, igen, egy harmad. Minden? Elmondtam el. Szünet, vagy van még energiájuk? 5 perc szünetet tartunk. Nekem is kell szünet. Yes. <clears throat> okay, friends, we'll try to finish this. Hölgyeim és uraim, szeretnénk véghez vinni a szavazást. Most pedig áttérünk a következő témánkra, ez pedig Kósa úr kohéziós politikával foglalkozó jelentése, a kohéziós politika és a marginalizált közösségek címet Az A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt, tehát a 15-ös módosító második részét ellenőrizzük. Megnyitom, és most zárom. Elfogadtuk. B mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. E mellett ellene elfogadtuk. A második rész, a 13-as második része, ez az ehhez tartozik, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második részét, a 13-as módosítónak, és a szavazást, a szavazás még nyitott, de jó, Igen. F kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 33-as módosító. as első része az ALDE részenkénti mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a 14-esre, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellett, első része mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük, ellenőrizzük a második részt, a 16-os módosítónál vagyunk. Megnyitom a szavazást. Most lezártam, elfogadtuk. 28 szavazattal. Akkor a 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 19 ös mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 20-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 21-est. Megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van. Zárom a szavazást. 31 szavazattal elfogadtuk. 22-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os részenként, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 26-os második részét. Megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van. De most zárom. 27 szavazattal elfogadtuk. Áttérünk a G kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellen tartózkodás. Elutasítva 36-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elnézést, még egyszer ezt meg kell ismételni. I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 60-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 62 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64 ellenőrizzük a 64, a 62-est. 62-esről szavazunk, még mindig lehet szavazni. 62-esről szavazunk. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22-28 arányban. 64 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 67 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 69-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30-21 arányban. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a teljes véleményről szavazunk annak módosított formájában. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42 szavazattal. Then we go to um, uh, promoting. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Igen. Köszönjük, Kosa úr. Gratulálunk. A fiatal vállalkozók támogatása, oktatás és képzés révén ez a következő témánk. A, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum a második oldalon mellette ellene tartó, tartózkodók elfogadtuk, ez a B kompromisszum. 47-es módosító, itt részenkéti szavazás lesz, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hmm. 59-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük az 59-est. And uh, the vote is now closed. And it's carried by... Elfogadtuk 33-17 arányban. D kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 61-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. G kompromisszum, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Lapozzunk. F e kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcadik oldal következik. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 104-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 110 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. I kompromisszum következik. I kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 13-ast. Uh, and the vote is still low. Még mindig lehet szavazni. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-22 arányban. K kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21 ez részenkéti szavazás lesz. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. Jó, a teljes véleménytervezetről szavazunk annak módosított formájában, megnyitom a szavazást. And the vote is now... Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette. Elfogadtuk. Köszönjük szépen Zitnyánszka asszony munkáját. Uh, then we'll go to uh, the draft opinion on single... Egy másik véleménytervezet következik egy, egy személyes korlátolt felelősségű társaságok a téma. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy az összes többi módosítók a fogyottá válik. Jön az árószavazás. név szerinti szavazás lesz, tehát gépi úton szavazunk a módosított véleménytervezetről. You have to vote on the end vote now. Tehát a záró szavazás következik. Kérem szavazzanak. Tehát a véleménytervezetről szavazunk annak módosított formájában. Jó, jó lesz. Lezárom, 35-en szavaztak mellette, 14-en ellene nem volt tartózkodás, elfogadtuk. Okay, thank you, uh, Madam. Köszönöm Steinruck, asszony a munkáját, gratulálunk. Clear vote. And then we go to... Uh, nézzük a tízes napi rendi pontot. Uh, I also want to announce a change in Lenne egy bejelenteni valóm, a szavazó listában egy változás López úr véleményével kapcsolatban. The amendment 33. A 33-as módosító, amit Maria Arena, Sergio Gutierrez Prieto nyújtották be, de erről már nem kiegészítésként kell szavazni, tehát nem ez nem kiegészítés a kompromisszumhoz képest, hanem ez okafogyottá válik, és a szóbeli módosítót, a 33-ashoz tartozó szóbeli módosítót is visszavonták. Jó, akkor kezdjük el a szavazást az Európai Strukturális és Beruházási Alapokról, és az eredményes gazdasági rendszerről szól, iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához. A kompromisszum emellette ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-est ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-30 arányban. 21-es módosító következik. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum következik a negy, negyedik oldalom, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Nem. Helyesbít az elnök. 43-as módosító mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. No. So we go to... Következik a zárószavazás, a véleménytervezetről szavazunk annak módosított formájában, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43-an szavaztak mellette, 8-an ellene. Elfogadtuk tehát. Well, that was... Ezzel a szavazás végére értünk. Remélem, hogy délután háromra visszajönnek, mert nagyon érdekes eszmecserére kerül sor az ország specifikus ajánlásokról. Három vendégünk lesz, Domborovszki úr, Tyson asszony és Moszkoviszi úr. Az Ekon szakbizottság fog velünk közösen elnökölni, úgyhogy mindenkit várok vissza szeretettel délután három órára.